szokásos közlemények. Természetesen kérjük, hogy a bizalmasság elvét tartsák be, de mivel az interneten látható az ülés, Sefkovics biztos úr itt van a körünkben, azonnal meg is adom neki a szót és ezért a közlemény pontot kihagyom, eh, de eh, szeretnék. Uh, item number nine, which is on tomorrow. Szeretnék még pontosan egy, most egy pontosítást. Nem tudom, hogy mikor lehet hozzájutni a dokumentumokhoz a holnapi második napi rendi ponttal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nincsen dokumentum ezzel kapcsolatban. Szóbeli prezentáció lesz. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a legnagyobb része, legfontosabb része találkozónknak Maros Sefcsovics biztosnak a prezentációja, vele való eszmet kérdésére. Ő a ö, struktúrált perbeszédről ö, fog szólni, és a bizottság munkaprogramról utána alelnökként. Vivian Redding biztos következik, és azonnal átadom a szót Sefcovics biztos úrnak. Köszönöm, hogy eljött közénk és Köszönöm azon alkalmakat is, amikor máskor is eljött közénk nagy öröm a struktúrált párbeszédről eszmét cserélni. Egészen különösen jó a kapcsolat ebben a parlamenttel, és a keret megállapodás is jól működik. Amikor arról beszéltünk, hogy mi lenne a legjobb napirend a struktúrált párbeszédhez, akkor három témát javasoltak, és azt fogom kommentálni. Az első a az európai pártokról való jogalkotási javaslat, a második a kapcsolat a nemzeti parlamentekkel, és a harmadik pont az új eszköz, amin együtt fogunk dolgozni, hogy az európai demokrácia minőségét javítsuk, az európai polgári kezdeményezés. Hogyha szabad, elnök úr, akkor a politikai pártokról fogok először szólni. Ez nem rég tárgya volt a nyilvánosságnak, egy ideje ezen dolgozunk, és nagyon örülök, hogy ilyen jó aszme csere volt Janakó asszonyal, aki bemutatott egy jelentést az európai politikai pártokról tavaly azóta, intenzíven dolgozunk ezen a javaslaton, és egyetértünk, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy láthatóbb, elismertebb és hatékonyabb legyenek az európai politikai pártok. A rendület fontos lépés kell legyen az európai demokrácia erősítésében, a részvételt kell fejlesz az európai választásokon. Első sorban miután politikai nyilatkozat világos a bizottság részéről, szeretném megnyugtatni önöket, hogy a bizottság európai jogi státuszt javasol az európai politikai pártoknak. Valószínűleg ez párhuzamosan menne minimális követelményekkel a párt alapító okiratával kapcsolatban. Másrészt pedig, ahogy már korábban is mondtuk, egyetértünk abban, hogy adaptálni kell a pénzügyi rendeletet. Az a bizottság véleménye, hogy a jelenlegi támogatási rendszer nem jól felel meg a politikai pártoknak, ezen változtatni kell. Más változások is következnének ebből, például a társadalmi kötelezettség az éves működési program. Ez és a non-profit szabály, ez mind fölöslegessé válna. Ezen kívül még bejelentési kötelezettség lenne, nagyobb lenne az átláthatóság, és nagyobbak lennének a büntetések, amikor jogsértés történne. Az átláthatóság az az Európai Parlamentnek mindig az érdeklődési körébe tartozott. Számítunk a javaslatokra ezentúl is. Szeretném még aláhúzni, hogy ez a reformcsomag valószínűleg két javaslatból áll az egyik a jelenlegi politikai pártokról szóló rendelet helyett jönne, a másik pedig a pénzügyi rendelet módosítással lenne. Ez egy ambiciózus megközelítés, de hát legyünk reálisak, úgy gondolom, hogy mindannyiunk érdeke gyorsan eljárni, hogy az új rendelet gyorsan megszülessen még a következő európai parlamenti választások előtt, ezért meg győződve a bizottságban, hogy csak a 224-es cikk értelmében járhatunk el, mely cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben van. Még az opciókat vizsgálja a bizottság. Vannak bizonyos delegációk, amelyek elképzelhetőek, de a jogi keret változása bonyolult. A 224-es szik értelmében ez csak akkor lehetséges, hogyha megelősítjük a formális kapcsolatokat a pártok és a, az alájuk tartozó alapítványok között úgy látjuk, hogy világos feltételeket kell szabni. Kérdés, hogy egyes szabályokat pontosítani kell. Bármilyen európai parlamenti javaslatot szívesen megvizsgál a bizottság Végül szeretném elismételni, hogy az európai politikai pártokat szeretnénk erősíteni, különböző nézeteket képviselnek ide, a polgárok nézeteit, és az a, nem az a célunk, hogy és az a célunk, hogy azokat kizárjuk a finanszírozásból, amelyük az alapértékeinket tagadják. Most pedig áttérnék, elnök úr, a második témára kapcsolat a nemzeti parlamentekkel. Úgy gondolom, hogy az európai politikai pártok még erősebb kapcsolatokat tudnak kiépíteni köztünk és a nemzeti parlamentek között ezen e, együtt dolgozunk az elnök úrral és a kozággalban is, és vitát folytattunk erről az Európai Parlament elnökével e, is. E, ez volt az egyik téma a mai bizottsági ülésen. Örülök, hogy erről ma szólhatok, mert nagyon jól alakult a kopenhágai kozák ülés, nagyon konstruktív szellemben. Nagyon örülünk, hogy a kozák támogatja a bizottság tervezetét szeretném üdvözölni azt a fontos megállapodást, amit Varsóban sikerült elérni arról, hogy az interparlamentáris szervnek milyen lesz az összetétele. Ez fontos a nemzeti parlamentek számára, az Európai Parlament számára, és örülök, hogy sikerült hosszú idő után megoldani ezt a problémát. Természetesen a kapcsolat az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek és a bizottság között új minőséget jelentenek. Martinez, Martinez eh, alelnöknek nagyon hálás vagyok, sikerült ezt vele megtárgyulnunk, és arról beszéltünk, hogyan lehet megtalálni a megfelelő egyensúlyt, a megfelelő szintet az együttműködésben, és a kölcsönös kötelezettséget arra, hogy az európai eh, témákat az európai és nemzeti parlamentekben megtérjáljuk. Mi hiányzik az Európai Unióban a leggyakrabban? Az, hogy csak Strasbourgban vagy Brüsszelben vitatják meg az európai témákat, meg a jó európai vita a fővárosokban is kell történjék. Szorosabb kell legyen az együttműködés a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a bizottság között. Azt hiszem, hogy még fontosabb lesz ez a kapcsolat az új gazdasági kormányzási rendszerben, amelyet most valósítunk meg. Világos, hogy intenzív viták lesznek az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel olyan kényes kérdésekben, mint a nemzeti reformprogramok, a strukturális reformok a tagállamokban a költségvetés tervezet például, amit a bizottságnak küldenek, elemzés és esetleges ajánlások véget. Az utóbbi években a válság során megértettük, hogy szorosabb együttműködés kell az Európai Parlamenttel, például az európai jogszabályok pontos átültetése céljából ez a strukturális reformokra is vonatkozik, a költségvetési kérdésekre. Részt vettem tegnap egy nagyon intenzív vitában a több éves pénzügyi keretről az általános ügyek tanácsában. Egyes hozzászólások a külügyminiszterek és európai ügyek miniszterei szájából arra utaltak, hogy szükséges a szorosabb kapcsolata nemzeti parlamentekkel. A többéves pénzügyi keret ugyanis EU és nemzeti szinten is egyformán meghatározó. Úgy gondolom, hogyha megnézzük az utóbbi éveket, akkor az interparlamentáris, a parlament közi együttműködés nagy mértékben fejlődött politikai párbeszéd alakult ki, a szubszidiaritási mechanizmus jól működik a nemzeti parlamentek szintjén, és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolat javult. Szeretnénk gratulálni az Európai Parlamentnek az erőfeszítésére és az eredményekért. Emlékszem arra, hogy a Brock jelentés, amelyet három évvel ezelőtt fogadtak el, húzta alá, hogy a parlamenti vizsgálat európai és nemzeti szinten úgy képzelhető el, hogy az erőket kombináljuk, mivel kevés is az idő, most azonnal áttérnék az európai polgári kezdeményezésre. És itt szeretnék köszönetet mondani Cassini elnöknek, Gurmai asszonynak és a többi társ jelentéstevőnek a kiváló együttműködésért. A parlamentnek sikerült javítani az eredeti bizottsági javaslaton az európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó rendelet jó úton halad. A bejegyzésre már érkeztek kérések, megkeresések. Április 1 -e volt a határidő. Nem sokára meg lesznek az első döntések. Be fogjuk jegyezni az első ilyen kezdeményezéseket betartjuk a határidőket. Az összes szükséges mechanizmus meg lesz, hogy a lehető legfelhasználó barátabb legyen. az európai polgári kezdeményezést ehhez ingyenes szoftvereket bocsájtunk rendelkezésre, és 23 nyelven megvan a honlapunk, ott van útmutató, gyakorlati tanácsok azzal kapcsolatban, hogy az EPK-t hogyan használhatják fel. Talán emlékszik elnök úr, hogy néhány hónappal ezelőtt nem tudtam, hogy készen lesznek-e a tagállamok április 1 és az általános ügyek tanácsán februárban elmondtam, hogy gyorsítani kell az erőfeszítéseket a tagállamok részéről, hogy az összes szükséges eljárás meglegyen, elkészüljön. Örülök, mert azt mondhatom, hogy az Egyesült Királyság és a Csehköztársaság kivételével minden tagállam hivatalosan értesítette a bizottságot a kontakt személyekről, nevükről, címükről, a megfelelő kontakt hatóságokról. Két ország késlekedik, de reméljük nem sokáig. Biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Unió összes országában a polgárok felhasználhatják ezt az új demokratikus eszközt. Még néhány szót szólnék Gurmai asszony jelentéséről. Ez az EPK az Európai Polgár Kezdeményezés végrehajtásáról szól. Az Európai Parlament már készíti, már előkészíti a meghallgatásokat, és mint tudják, a bizottság találkozót fog szervezni a kezdeményezések szervezőjével a meghallgatás előtt Pápásztánkosz alelnökkel, Gurmai asszonynal és Cassini elnökkel leveleztünk, és ebben az Európai Parlamentet arról értesítettem, hogy a lehető legmagasabb szinten fogja képviseltetni magát a bizottság, tehát biztosi vagy főigazgatói szinten. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament ö, ö, vezető szerepet kell betöltsön a meghallgatás szervezésében. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legmagasabb szinten legyen a mi részvételünk. Gurmai asszonynal beszéltünk további aspektusokról, az ő jelentésében szeretném elmondani, úgy gondoljuk, hogy jó az együttműködés, és így sokat el lehet érni. Nem látjuk szükségesnek, hogy formális intézményközi egyezmény jöjjön létre, például az utazási költségekről vagy másról. Úgy gondolom, hogy az együttműködés jól működik, jó szellemben dolgozunk együtt, és így elő tudjuk készíteni a meghallgatást, ahogy máskor is. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és ilyen hosszú időt kaptam a bevezető hozzászóláshoz. Készen állok a kérdésekre válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, signora. Köszönöm szépen. Köszönöm, a elnök úr, és most szeretném megadni a szót a kollégáknak, kérdéseket lehet feltenni, és én is szeretnék a kérdezők listáján szerepelni, de kezdjük először a kollégákkal. Először Tarkovsky úr. Dobrý den. commissioner, Biztos. Még egy dolgot mondanék, mondja az elnök. Az idő korlátozottságaink miatt van már egy ütemtervünk ma délutára. Nem is beszéltünk a rend elfogadásáról, én készpénznek vettem, hogy elfogadjuk ezt. Minden esetre van mindenkinek négy percnyi felszólalás ideje, ami azért eléggé bőséges. Biztos úr, két kérdésem van. Az egyik a politikai pártokról szól milyen konkrét változásokat képzelnek el a jövőre nézve? Három prioritásról beszélt ugyanis. Tudjuk, hogy önök dolgoznak ezen a témán, és mi is új szabályokat alakítunk ki a parlamenti választásokkal kapcsolatosan az nemzeteken átnyúló lista eléggé vitatott kérdés, sokan kifejtették azt a kívánságukat, hogy a nemzetek feletti pártok, politikai pártok nagyobb láthatóságot kapjanak az európai választásokban. Jelenleg ez nem megengedett, elsősorban a pénzügyi szabályozás miatt, vagyis ezek a pártok nem jelenhetnek meg az európai választásokon ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodik, még a három prioritás a rendelet megváltoztatásával kapcsolatosan, és hogyan tudják láthatóbbá tenni az európai választásokon az európai politikai pártokat. A kérdésekre vonatkozólag volna egy olyan kérdésem, hogy hogyan állnak a tárgyalások az Európai Bizottság tisztviselőjével kapcsolatosan a tekintetben, hogy a különböző vizsgálódó bizottságok előtt tanúságot tegyenek, vagy kérdésekre válaszoljanak az Európai Parlamentben. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek, hiszen fontosnak említette fontosként említette Sefcovics úr is az európai állampolgársági kezdeményezést, ez a közös gyermekünk úgymond, úgyhogy nagyon fontos, hogy a kabinet előtt van ez a kérdés, és a kolléganő nagyon jó munkát végzett ezzel kapcsolatosan. Nagyon jó, hogy van valaki a kabinetben, aki ezt a kezdeményezést komolyan veszi. Ezt kell mondanom, hogy nagyon jó személyes munkamódszerrel dolgozik, és az európai állampolgárok érdekeit is szolgálja ez a munka. Szeretnénk ezt így megtartani, hiszen biztosítani kell, hogy az állampolgárok érezzék is, hogy mi értük dolgozunk. Ez mindannyiunk érdeke, és érdeke a bizottságnak is, hogy rá tudjunk mutatni ebben a válságos időszakban, hogy valóban konkrét munkát végzünk. Három dolgot szeretnék említeni. Ön is beszélt már a levélváltásról, erre biztos megtaláljuk a legjobb megoldást, és azt is hangsúlyoznám, hogy szeretném mindig is biztosítani, hogy ZC e jó, helye, jó kezekben van. Vannak némi kétségeim, illetve fenntartásaim, de a közmeghallgatásokat nagyon fontosnak tartom mindkét intézmény szempontjából és a jogszabályalkotási kérdésekkel kapcsolatosan ez a bizottság, ez a szakbizottság illetékes. Az, ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nagyon sok szakbizottság van a parlamentben, amely részt vehetne ebben a csapatban, és kérésre esetenként az is jogosult lehet, vagy indokolt, hogy valamely más szakbizottság képviseltesse magát a megbeszéléseken. Minden, ahol egy milliónál kevesebb az aláírás, olyan esetekben meg kell mutatni, hogy készen állunk a közmeghallgatásokra. A petíciós bizottság nem szervezett több közmeghallgatást, mint a többi szakbizottság, úgyhogy a, biz- a versenybizottságnak is ez érdekes feladat lehet. Ami a kompromisszumos módosítási javaslatot illeti ennek az összeállítását a jelentéssel kapcsolatosan, ez is alapvető jelentőségű számunkra. Ön is beszélt ennek a jelentőségéről. Nagy örömömre szolgál, hogy Martin Schulz is megértette, hogy mennyire fontos az alelnök számára az ECI kérdés, Papasztankosz úr is komolyan vette ezt a munkát, a mi kollégánk, Anna Lamassur és én magam, akik társelőadók voltunk az európai állampolgársági kezdeményezéssel kapcsolatosan, meggyőződésünk mindannyiunknak, hogy nagyon jól tudunk majd együttműködni ebben az összefüggésben. És azt javaslom, hogy Schulz elnök úrat hívjuk is meg, illetve kérjük fel arra, hogy Barozó úrnak kérje ki a véleményét. Gondolom ez meg is fog történni. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az európai pártok Európai Unió szinten. A javaslat tervezettel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy új rendelkezéseket tartalmaz, amely megengedi, hogy EU-s jog szerint jogi személyiséget öltsenek magukra az európai pártok, és persze a civil társadalomnak és az alapítványoknak a segítségét is ki kell kérnünk, és nagyon hálás volnék biztos úr, hogyha a két releváns kérdést megvizsgálna. Ezek nagyon fontosak számunkra a jogszabályalkotási programozással kapcsolatosan, hogy mikor készül el a javaslat, ez az egyik legfontosabb kérdés, nyár elejére, illetve nyár előttre ígérték, a másik pedig a jogi személyiség. Nagyon hasznos volna ezzel kapcsolatosan, hogyha tájékoztatna minket arra nézve, hogy esetleg problémák merülhetnek-e fel a tanácsban, illetve milyen elképzelései vannak arról, hogy a bizottság és a parlament hogyan tudna kedvező megközelítésben dolgozni ezen az ügyön és hogyha az idő még megengedi, még nekem az intézményközi együttműködésről beszélnék a nemzeti kormányokkal, illetve e, egyéb intézményekkel való együttműködésünkön dolgozunk. Michel Angel Martínezzel is úgy tudom ön egyeztetett, velük nagyon jó az együttműködésünk, és nagyra értékeljük azt, hogy a végrehajtó hatalmi ágakkal önök is megpróbálnak együttműködni a jelenlegi válságos időszakban és a demokratikus felülvizsgálatot is próbálják biztosítani, a bizottság hozzájárulása. Mi lehet ehhez az erőfeszítés? Ezt tudnám még folytatni vég nélkül, de úgy gondolom, elnök úr, illetve a elnök úr, hogyha mindenki úgy gondolkodna a bizottságban, mint ön, akkor nem sok problémánk lenne európai szinten. Grazie e adesso eh, la parola è concessa. Köszönöm. Értem, aki ezt ugyan szó. Köszönöm szépen, és köszönöm a kiváló információkat, biztos úr. Először is, ami a jó irányítás kormányzást illeti. A Lisszaboni szerződés értelmében erre vannak kitételek, ezeket azonban még nem ismerjük, és most itt a parlamentben jelentést készítünk ebben a témában. Nagyon reméljük, hogy a nyári szünet előtt ez készen is lesz. Most pedig a kérdésem arra vonatkozik, hogy mi a bizottság véleménye, van-e szükség rendeletre a jó kormányzást illetően. Aztán egy másik kérdés, a jó kormányzás nagyobb átláthatóságot jelent. Ez a munka pedig folyamatban van még. Mit gondol? A bizottság fog-e változtatni, változtathat-e hozzáállásán, hogy esetleg egy év elteltével megállapodás szülessen közöttünk ebben a témában. Elnök, köszönöm szépen. Hefner úr, a szó. Uh, köszönöm szépen. Németül folytatnám. Mindig nagy megtiszteltetés és öröm számunkra azt, hogy az, hogy itt üdvözölhetjük a szakbizottságnál. Két kérdésem van most, hogy ezt mecserére lehetőség nyílik. Az első politikai pártokra vonatkozik. Egy ajánlást fog tenni. A Gyanaka jelentésben már megemlítettük ezt a kérdést, bár nem részletesen. Miről is van szó? A politikai pártok elismeréséről, illetve a pénzügyi támogatásról. Nem lehet ugyanazt a mércét alkalmazni, szükség van arra, hogy ezt a sikerhez kapcsoljuk. Nem lehet támogatni pénzügyileg egy pártot, egy olyan pártot, amelyet nem támogatnak a szavazók. Ami azonban a pártok elismerését illeti, más kritériumra van szükség, nem lehet ugyanazt a kritériumot használni, versenyre van szükség, különben különben nem megfelelő üzenetet tolmácsolunk. és hogyha ezt kapcsoljuk egy már meglévő parlamenti helyhez, akkor igazából ez nem értelmezhető a pártok elismerését illetően, hiszen ez a verseny csökkenteni ezen a területen. Ez volt az első megjegyzésem. Második. Szintén ugyanehez a témához kapcsolódik. A párt mérete is fontos tényező, illetve valóban szükség van arra, hogy európai párt legyen, különböző szervezetekből legyen tagja, legyenek tagok, és ez benne is legyen a párt programjában. Tehát ezek is nagyon fontos kritériumok. Nem fogadhatunk el nem demokratikus pártokat, tehát ezek mind olyan dolgok, amelyekre oda kell figyelni. Listákat kell készítenünk. És ezt is mind figyelembe kell venni. Tehát ezt szerettem volna megemlíteni. Für die gute Zusammenarbeit. Szerettem volna megemlíteni a mostani ajánlással kapcsolatban. Ezen kívül köszönettel tartozom a kiváló együttműködésért, illetve köszönettel tartozom a kiváló csapatának is az elmúlt hónapok, elmúlt évek munkájáért. Látom, hogy nagyon is odafigyel erre a munkára, törődik ezekkel a kérdésekkel. És nagyon örülök ennek az egyre szorosabb együttműködésnek. Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a rendeletet nem minden tagállam valósította meg, nem minden tagállam ültette át, a jogszabály, jogszabályaiba. Az Egyesült Királyságban és Csehországban még nem egyértelmű, hogy hogyan történik majd ennek a megvalósítása. Nem látjuk, hogy mi fog történni. Elég zűrzavaros a helyzet. Azt kérem öntől, hogy tegyen meg mindent, amit csak lehet, annak érdekében, hogy a szabályok egyértelműek legyenek egész Európában, és valóban az állampolgárok kiaknázhassák a jogaikban rejlő lehetőségeket. A bizottságnak nagyon fontos, nagyon komolyan kell fogadni ezt a kérdést, és oda kell figyelni, hogy a meghallgatások során a, valóban az illetékes biztos vegyen részt a meghallgatáson. Köszönöm szépen, Duff úr következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szép jó napot kívánok. Teljes mértékben Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy minél gyorsabban előrépésre van szükség a politikai pártok kérdésében. Mind a jogállást illetően, mind pedig a finanszírozási szabályozást illetően. Hiszen hogyha a következő választási kampány minőségét javítani szeretnénk, 2014-ben, akkor olyan politikai pártokra van szükség, amelyek megfelelően működnek, demokratikusak, és ezzel szimbolizálják és megvilágítják az európai dimenziót. Aztán második feladatunk az, hogy a 93 0109-es irányelvet felülvizsgáljuk. Ez a franchise jogokkal foglalkozik, az Európai Unió állampolgárainak franchise jogaival. Olyan állampolgárokról van szó, akik nem saját hazájukban élnek, és ugye egyre több számban találunk ilyen lehetséges választópolgárokat, illetve jelölteket is, és tudjuk, hogy a jelenlegi irányelv, az 1993-as irányelv nem felel meg a célkitűzéseinknek, nagyon sok panasz érkezik emiatt. A bizottság kísérletet tett arra, hogy átvizsgálja, felülvizsgálja ezt az irányelvet, ezt a tanács azonban megakadályozta, és fontos számunkra, hogy a bizottság újraindítsa ezt az irányelvet minél gyorsabban. Hiszen csak így lehet lehetőségünk arra, hogy valóban megfelelően működik majd ez a következő választások idejére. Ami pedig az, M, az állampolgári kezdeményezést illeti, most ugye a hónap 25. napján járunk, 25 nap állt rendelkezésre, hogy polgári kezdeményezések fussanak be. Nem tudom, hányat kaptak eddig, és miről szólnak ezek? Mik ezek a kezdeményezések? Milyen témákat ölelnek föl? Nem azt kérem öntől, hogy a szakbizottság ezek elfogadhatóságáról döntsön, vagy sem, tehát nem erről van szó, csak szeretném röviden hallani, hogy milyen témakörökről van szó ezekben az állampolgári kezdeményezésekben. Azt hiszem, hogy ez nagy érdeklődésre tartana számot a szakbizottság részéről. Köszönöm. Commissioner, I was interested... úr, biztos úr, Démoszról beszélt, a démosz pedig az embereket jelenti. Ugye ez a szó elhangzott a prezentációjában. Az Európai Unióban mintegy 550 millió ember él, és ezek nem mind gondolkoznak föderalista módon. Mindenkinek jogosultsága van arra, hogy megválasszák, hogyha elegen szavaznak ránk. Ön pedig azt mondta, hogy akik nem hisz, hisznek a federalizmusban, nem vehetnek részt politikai pártban, ez pedig kizárás, kizárja kizárja az, az ellenzéket, ez a demokráciát sérti meg. Hogyan lehet ezt ö, alátámasztani, hogyan lehet érvelni, mint egy 50 millió ember kizárása mellett? Ugye Hefner úr elment már, de azt mondta, hogy a nem demokratikus pártok nem csatlakozhatnak párthoz, politikai párthoz. Szeretném, hogyha erre reagálna. Adesso la parola a Galtieri úr. Grazie. Ma, Frank... Köszönöm szépen. A biztos úr kell válaszoljon. Sajnos nem hallottam, amit mondott. Ami a politikai pártokat illeti, a bizottság kezdeményezése igen fontos. Sok minden elhangzott már, ezért nagyon röviden szólok hozzá. Tarkovsky szavait szeretném elismételni arról, milyen szükséges egy olyan keret, amely lehetővé teszi, hogy nagy politikai szerepet kapjon. Ez az európai választások során és az európai politikában. Ezt azért is mondom, mert sok tagországban, például abban, amelyet a legjobban ismer, ott, ahol a abban, amelyet a legjobban ismerek. Sok a vita arról, hogy mennyire legitímek a pártok, milyen szabályoknak kell megfeleljenek erősebb struktúra szükséges, az alkotmányos szabályok betartása európai és nemzeti szinten is. Egy olyan modell kell, amely szabályozza a nemzeti helyzeteket is. Ami a nemzeti parlamenteket illeti, szeretném kiemelni hogy a varsói kompromisszum mennyire fontos a biztonsági politikával kapcsolatban. Látom, hogy akkor megérkezett, ezért is mondom, hogy ez kemény csaták árán ment csak. Mindez azt bizonyítja, hogy ha egyes alapelvek mellett kitartunk, de párbeszédre képesek vagyunk, akkor jutunk el eredményre. Érdemes tehát kivárni a megfelelő időt. Ahogy a varsói megállapodás mutatja, ami lehetetlennek tűnt az első évben, az az időtábornok segítségével megvalósulhatott a tárgyalások végére. Így tudjuk az Európai Parlament szerepét megkülönböztetni a nemzeti parlamentekétől. Így a kózákon túllépünk, nem ez az egyetlen modell, amelyre gondolhatunk. Így elismerjük a nemzeti parlamentek szerepét az Európai Parlamenttel szemben. Az Európai Parlament nem egy újabb parlament, vagy a meglévő parlamenteknek nem egy újabb háza, hanem az európai polgárokat képviseli. Szeretnék gratulálni azoknak, akik részt vettek ennek az eredménynek az elérésében. Ezt mindenképp figyelembe kell venni, tudni, komoly kihívások előtt állunk. Még kicsit korai erről beszélni, de a 13. cikkre hivatkozom itt a az adócsomagból. Szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy mit gondol erről. Bront kolléga. Thank you. Uh, with regard to the criterion, the... Köszönöm szépen. Az európai pártok finanszírozásával kapcsolatosan nem kell azt tettetni, hogy európai értékek alapján objektív véleményt adunk. Eh, ezek olyan pártok, amelyeket elfogad az Európai Parlament, európai eh, politikai osztálya, úgymond. De lehetne itt egy eh, hetes bekezdés a 209-es szabálynál, vagyis hogy csak az európai politikai osztály tagjait engedhetnének közel a pénzügyi leveses fazékhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a bevezetőjét, és eh, csak két rövid kérdésem volna. Remélem, hogyha ezekről eh, tudna egy kicsit bővebben beszélni. A koszák eh, ülésről beszélt a legutóbbiról, és ezen az ülésen bizonyos új jogkörökkel is foglalkoztak a résztvevők, vagy szavaztak ezekről például arról, hogy a kozák kérdéseket intézhet az Európai Bizottsághoz hasonlók. És úgy gondolom, hogy nagy többség hagyta ezeket a javaslatokat jóvá. Kíváncsi volnék, hogy a bizottság hogyan gondolkodik a kozák ilyetén új jogköreiről. Másodszor pedig a Schengeni rendelettel kapcsolatosan is javasoltak változásokat. Ez bizonyára nem az ön területére tartozik elsősorban, biztos úr, de ha ez a folyamat elindult, akkor ezt hogyan fogadták a tagállamok, vagyis hogy a bizottság milyen javaslatokat tett. Múlt héten volt egy javaslat, egy közös javaslat a francia és a német kormány részéről, ezzel összefüggésben hogyan gondolkodik a bizottság? Megkapta egyáltalán ezeket a bizottság, ezeket a javaslatokat? A sajtóban minden esetre ezt megszellőztették. Volt arról szó, hogy egy hónapos időszakra újra bevezethetik a határellenőrzéseket a tagállamok, hogyan gondolkodik erről a bizottság. Tehát ez a két kérdésem volna, az egyik a koszák új jogköreiről, a másik pedig a Schengeni Egyezmény, illetve rendelet esetleges változtatásáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Még mielőtt megadanám ismét a szót Sefcsovics alelnök úrnak, szeretnék én is elmondani valamit, illetve feltenni egy kérdést. Én is Kopenhágából érkeztem nemrégiben Martinez alelnök úrral együtt vezettük az Európai Parlament delegációját. És azt kell elmondanom, hogy egyhangulag elfogadták ezt az állásfoglalást, de az a kijelentés volt a jegyzőkönyvben, hogy soha nem szabad összemosni az Európai Parlament jogköreit, illetve a nemzeti parlamentek jogköreit és funkcióit. Vagyis nem egy harmadik parlamentről van szó ebben az értelemben. Felmerült a kérdés, hogy ezt a kapcsolatot világosan fenn e tartani, vagy ezt a különbséget a bizottság véleménye szerint az Európai Bizottság, az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek közötti viszonyokban. Itt nyilván különbségek vannak, a bizottság elszámoltathatósággal tartozik az Európai Parlament felé, voltak tehát fenntartások a közvetlen kérdésfeltevéssel kapcsolatosan, vagyis hogy nemzeti parlamentek kérdéseket intézhetnek az Európai Bizottsághoz, hogyha ezt úgy tekintjük, hogy ez párhuzamos az Európai Parlament kérdésfeltevési jogával, akkor nem gondolom, hogy a parlament nagyon másként gondolkodik erről, mint a bizottság, itt szóba jöhetnek technikai pontosítások is a jogszabályalkotás bevezető szakaszában, előkészítő szakaszában. Így gondolkodom tehát erről. A kérdésem pedig ugyanazon a kozák megbeszélésen, illetve ülésen szóba került a digitális piacra vonatkozó fejezet. Olyan agályokat fejtettek ki a jelenlévők, amelyek arra vonatkoztak, hogy az interneten használnának bizonyos kódolt aláírásokat. Véleményem szerint ez kapcsolódhat az elektronikus szavazáshoz is állampolgári kezdeményezésekkel kapcsolatban. És azt kell biztosítani, hogy valóban jogosultak ezek az aláírások, illetve hitelesek, valamiféle központosított adatgyűjtésre van szükség, így képzelik el, vagy pedig 27 adatközpont lesz a 27 tagállamban? Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok sorban válaszolni minden kérdésre, és azzal kezdeném, amit Ruzseskovszki úr kérdezett, de többen felvetették ugyanezt a kérdést, vagyis az európai szintű politikai pártok kérdését. Megpróbálok összevonva válaszolni tehát ezekre a kérdésekre. Biztosítanám először is önöket, hogy az Európai Bizottság számára egyértelmű, hogy ez az ügy, ez a javaslat igen jelentős dolog. Meg kell erősíteni a demokráciát az Európai Unióban, és ehhez meg kell erősíteni az európai politikai pártok szerepét. Ezen az Európai Parlamenttel, Gyanakó asszonyjal már nagyon sokat dolgoztunk, és ami az ütemezést illeti, a záró szakaszban vagyunk már, még további kétoldalú konzultációk lesznek az európai politikai pártokkal, és nekem az a tervem, hogy a harmadik negyed évben elkészüljön az a javaslat, amelyet eh, átadunk a parlamentnek, és ezt még el kell fogadnia a bizottság kollégiumának, eh, tehát ez a nyári szünet előtt, vagy pedig közvetlenül a nyári szünet után szeptemberben érkezne meg ez a javaslat a bizottságtól. Most annyiról tudok beszámolni, hogy eh, milyen előzetes elképzelések alapján dolgozunk. Próbáljuk véglegesíteni a bizottsági szolgálatokban ezt eh, az ügyet. A kérdés arról is szólt, hogy eh, milyen jelentős eh, változásokat képzelünk el, illetve mik fognak változni ebben a javaslatban. Az első dolog, ami alapvető jelentőségű, az, hogy jogi státuszt kapnának az európai politikai pártok. Ez óriási változás lesz véleményem szerint, hiszen önök is tudják, az európai politikai pártok gyakran belga civil szervezetként működnek, vagy politikai pártként, de szeretnénk, hogyha világosan elfogadott jogi státuszuk lenne Európában ezeknek a pártoknak. A nagy kérdés az, hogy a jogi személyiséget megkapják-e a pártok, erre igen a válasz. A második nagy változás az lesz, amilyen módon megpróbáljuk változtatni a politikai alapítványok működését. Először is nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, hogy nagyobb mozgásteret kapjunk a pénzügyi szabályzat módosításában, hiszen így nagyobb lesz a rugalmasság a finanszírozással kapcsolatosan is, vagy az alapítványok finanszírozásával összefüggésben is, de minden esetre meg kell erősíteni a kapcsolatot az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok között. Magától értetődik, hogy, és fel is vetődött ez a kérdés, hogy melyek volnának a kritériumok arra nézve, hogy egy bizonyos pártot európai politikai pártként ismerjenek el. Agnew úr és Bronz úr is említette ezt a kérdéskört, és javaslatuk is volt. Ez egy új elkezelés számomra, vagyis, hogy próbáljuk korlátozni a politikai diskurzust az Európai Parlamentre, de ez nem igaz, illetve azon belül ami az alapelveket és a feltételeket illeti néhányat megemlítenék. Az első olyasmi, amit alapelvként vetnénk fel, vagyis egy politikai szövetség. Ez egyébként a második cikkhez kapcsolódik a Lisszaboni szerződésben, ezek azok az elvek, amelyekre az Európai Unió alapul. Emlékeztetjük tehát magunkat arra, hogy melyek azok az alapértékek, amelyeket az európai politikai pártoknak is tiszteletben kell tartaniuk. Az emberi méltóság ezek, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása, ide értve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, pluralizmus, diszkrimináció, ellenesség, tolerancia, igazságosság, szolidaritás, férfiak és nők közötti egyenlőség, illetve az alapvető emberi jogokra vonatkozó fejezet tiszteletben tartása. Mindannyian egyetértünk abban véleményem szerint, hogy ha valaki nem tartja tiszteletben ezeket az alapvető értékeket, az Európai Unió alapértékeit, akkor nem gondolom, hogy az európai egy ilyen pártnak az elismerését el tudjuk fogadni. Ehhez nyilván kellenek majd belső eljárásrendek arra nézve, hogy ezt a, ezeket az eléggé egyértelmű értékeket hogyan fogalmazzuk meg, illetve hogyan értékeljük, hogyan követjük nyomon az érvényesülésüket. Például a pénzügyi hozzájárulások juttatása tekintetében. Aztán lesznek még további feltételek a politikai pártokra nézve. Vagyis kell, hogy egy tagállamban jelentke, rendelkezzenek székhelyjel, legalább a tagállamok egynegyedében jelen kell lenniük az Európai Parlamentben, Nemzeti Parlamentben, vagy Regionális Parlamentben, vagy Közgyűlésben, legalább 3%-nyi szavazatot kell megszerezniük a legutóbbi európai parlamenti választásokon, és a demokrácia alapelveit figyelembe kell venniük a programjukban, a tevékenységükben, illetve a tagjaik megnyilvánulásaiban, és érvényesülniük kell ezeknek az értékeknek, amelyeket az imént soroltam fel az európai parlamenti választásokon részt kell vennie, vagy legalábbis erre szándékot kell kinyilvánítania. Ezek az előzetes elképzeléseink azzal kapcsolatosan, hogy hogyan szeretnénk megközelíteni az európai parlamenti pártok, illetve politikai pártok kérdését, és amikor a javaslat megszületett, akkor a jogszabályalkotási egyeztetés során az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal tovább tudjuk finomítani ezt a javaslatot. Aztán volt egy kérdés azzal összefüggésben is, hogy milyen álláspontot alakíthatunk ki, illetve a tanástól milyen álláspontot várhatunk ezzel kapcsolatban. Előzetes kapcsolat felvételeim alapján világosá vált, hogyha a javaslatnak az alapja a 224-es cikk volna, akkor úgy vélem, hogy nem fog ez olyan óriási ellenállásba ütközni a tanácsban sem. Ezért megpróbálunk egy kiegyensúlyozott javaslatot készíteni, egy olyan javaslatot, amely figyelembe veszi a legfontosabb kérdéseket az alapvető kérdéskörökben, a rugalmasság, a jogi státusz, a finanszírozás, az alapítványokkal való kapcsolat, és úgy gondolom, hogy ezekre a témakörökre szeretnénk majd összpontosítani, és ebből kiindulva úgy gondolom, hogy konstruktív és jó ütemű lesz az egyeztetés az javaslata kapcsolatosan a tanácsban is. Ellenőrzöm a jegyzeteimet, hogy van-e még valami, talán még feltettek valamilyen kérdést az európai politikai pártokkal kapcsolatosan, de úgy veszem észre, hogy a legtöbb mindenre válaszoltam. Igen. Ami a civil szervezeteket illeti, erre Gurmai asszony kérdése vonatkozott. Én inkább az európai politikai pártokkal és alapítványokkal foglalkoztam az eddigiekben. Ezzel kapcsolatosan még most nem tudok megnyilatkozni, de talán a későbbiekben vissza tudunk térni erre a kérdéskörre. Ami pedig a második nagy kérdéskört illeti, ezek a kérdések az európai állampolgári kezdeményezése vonatkoztak, és ismét el kell mondanom, hogy tudatában vagyunk teljes mértékben, hogy ez egy nagyon erőteljes demokratikus eszköz, és az is világos, hogy ha több mint egy millió állampolgár politikai akaratta nyilvánul meg ezen a nagyon fontos demokratikus véleménynyilvánítási csatornán keresztül, akkor mindent meg fogunk tenni, hogy az állampolgárokat és a szervezőket megfelelően kezeljük és megfelelő tisztelettel, vagyis a legmagasabb szinten kell velük egyeztetni a bizottság részéről is, és mindig meg fogunk jelenni, és együtt fogunk működni az Európai Parlamenttel, hogyha ilyen meghallgatásra kerül sor. Az egyetlen kérdés, amit majd még meg kell oldanunk, az ütemezés kérdése azt kell majd biztosítani, hogy ne olyan időpontban legyen ez, amikor az adott biztos éppen egy latinamerikai csúcs találkozón van, vagy valamilyen kereskedelmi egyeztetésen, de biztos vagyok abban, hogy tudjuk majd egyeztetni a naptárainkat, és magas szintű képviseletre lesz lehetőség a bizottság részéről is. Aztán volt még egy kérdés Andrew-tól a tekintetben, hogy milyen javaslatokat kaptunk eddig nem szó szerint a kérdésekre volt kíváncsi, hanem a témájukra. Volt olyan kérdés, hogy állampolgári kezdeményezés legyen mobil kommunikációval kapcsolatosan, a diákok mobilitásával kapcsolatosan, az állampolgári jogok érvényesülésével kapcsolatosan, az állat jólét ügyében volt egy javaslat, aztán a különböző energiaforrásokról, illetve Lucy a kultúra alá osztályozta ezt a kérdést, de ez az Esperantóról szólt konkrétan, ami azt jelenti, hogy rövidesen döntést hozunk arról, hogy melyek azok a kezdeményezések, amelyeken elkezdjük a munkát, hogy a szervezők elkezdhessék az aláírásgyűjtést. És Hefner úr is nagyon érdekes dolgot vetett fel, az állandó kapcsolattartás tekintetében, vagyis hogy hidaljuk át azokat a szakadékokat, amelyeket eddig tapasztaltunk, az Egyesült Királyságot említett és a Cseh Köztársaságot, velük is kapcsolatban vagyunk, hogy a jogi kötelezettségeket teljesíteni tudják, és hogy ezeknek az országoknak az állampolgárai is ki tudják használni az állampolgári kezdeményezés adta eszközöket. Hogy őszinte legyek, majd ki kell tapasztalnunk, hogy a tagállamokban hogyan működnek ezek a mechanizmusok az első próba után. Ezt majd a valóságban tudjuk megtapasztalni, vagyis, hogy a tagállamokban hogyan alakították ki ezeket a rendszereket, és aztán majd kigazításokra lesz szükség. A két említett tagállam kivételével eddig mindegyik tagállamtól pozitív visszajelzéseket kaptunk az elektronikus aláírásokról is kérdezett Cassini úr. Ez inkább a digitális agendának a kérdésköre. Mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy jól működik ez, például az adóbevallásoknál, vagy a különböző pályázatoknál, illetve egyéb tekintetben, amikor kormányzati vagy a piacon zajló folyamatokban ezeket felhasználják. Persze nem minden tagállamban fogadják el ugyanolyan módon az elektronikus aláíró, aláírásokat, és van egy szabad forrású szoftver, amelyet mi dolgoztunk ki, mi fejlesztettünk ki, amelyen lehet aláírásokat gyűjteni, és azt kérjük a tagállamokat, hogy könnyítsék meg administratív szempontból az aláírásoknak a ellenőrzését és az aláírások számának a jóváhagyását. Szeretnénk ezt közigazgatási szempontból minél könnyebbé tenni, például elégséges volna véletlenszerű mintát ellenőrizni, hogy bizonyítsuk, hogy valóban nem egy csalásról vagy egy légből kapott ötletről van szó, és reméljük, hogy ebben együttműködnek velünk majd a tagállami hatóságok is vagyis az aláírások ellenőrzésében. Ami a második kérdésre, Törszakovszki képviselő részéről látom, hogy Máté miniszter nincsen itt vizsgálati bizottsággal kapcsolatban. Vármen Dán miniszterrel beszéltünk, azt hiszem, azt hiszem az lenne a legjobb megoldás, hogyha három oldalú kapcsolat alakulna ki, így lehet három oldalon a legjobb döntést elérni, így eh, lehet együtt eljárni. A bizottság számára szeretném megerősíteni, nagyon fontos a jó megoldás. Szeretnénk eh, megállapodni az Európai Parlament kezdeményezésével kapcsolatban. Ami a 17. cikket illeti, ez nagyon nehéz pont a bizottság számára. Nem elfogadható az, hogy az európai és nemzeti közszolgákkal kapcsolatos eljárás más legyen. Bizonyára sokan emlékeznek erre a kérdésre, az Európai Parlamentnek nem volt probléma azzal kapcsolatban, az európai intézményekkel hogyan állapodik meg, hogyan kapja meg a bizonyítékokat, a dokumentumokat. Ez a tagállamokkal kapcsolatban volt probléma. Tehát a vizsgáló bizottsággal kapcsolatos megállapodás nagyon fontos számunkra. Cassini úr, Messerschmitt úr, Galtieri úr mind kitértek arra kapcsolatra, ami a nemzeti parlamentek és a kozákkal fennáll. Gurumai asszony is feltett egy kérdés ezzel kapcsolatban. A gazdasági kormányzásra gondolok. Nos, az Európai Bizottság számára ez teljesen világos. Az intézményi egyensúly fel kell álljon. A szerződések szellemében kell, a szerződések őre vagyunk, és az Európai Parlamentnek vagyunk kötelesek beszámolni. De azt is tudjuk, hogy a koordináció európai szinten tovább halad, főleg a gazdasági kormányzásban. Jobban meg kell érteni a nemzeti parlamenteknek, hogy hogyan működik a gazdasági kormányzás. Miért kell szorosabb együttműködés Európában? Az egyik tagállam helyzete kihat minden polgár helyzetére, az Európai Unióban. Tehát nagyobb jogkör van most a hatos csomag miatt. A kettes csomag is ebbe az irányba mutat. Jobban át kell ültetni az európai szabályokat, jobban végre kell hajtani a döntéseket európai szinten. a kormányok legyenek felelősek azért, hogy európai szinten vállalt kötelezettségeiket hogyan teljesítik. Tehát továbbra is parlament, a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban kell maradni a szubszidiaritás ellenőrzésével, a végrehajtás ellenőrzésével, valamint a ö, kózak és a nemzeti parlamentek közti kapcsolatot is jelenti ez. A kopenhágai következtetésekkel kapcsolatban pedig nagyon ö, ö, visszafogott az álláspontunk. 1200 kérdést kaptunk az Európai Parlamenttől tavaly. Nem biztos, hogy a parlamenti eh, kérdéseket akkor is tudjuk kezelni, hogyha eh, ez a tagállamoktól jön. Nem is tudom, hogy mi lenne ennek a jogalapja. Nagyon jó a párbeszéd a nemzeti parlamentekkel, nagyon jó, hogyha véleményt kapunk a nemzeti parlamentektől, politikai párbeszéd, indokolt vélemények, formájában, valamint a szubszidiaritás ellenőrzése révén. Ez mind a szerződésekre alapszik. A kopenhágai következtetéseket szem előtt tartva fogunk válaszolni, de úgy gondoljuk, hogy a mi válaszunk olyan lesz, amit, mint ahogy most felvázoltam. Ami a Schengeni javaslatot illeti, nincs meg a legfrissebb információ nekem, csak arra tudok emlékeztetni, hogy a bizottság miért tett új javaslatot. Nehéz pillanatokat éltünk meg tavaly ezért gondoljuk, hogy fontos közösségi alapú mechanizmus azzal kapcsolatban, hogy a Schengeni rendszert hogyan kezeljük. Európai közösségi válasz kell a Schengeni rendszer kérdéseire. Nem kell újraállamosítani a rendszert, nem szabad veszélyeztetni a mozgásszabadságot a szabad mozgást Európában határellenőrzések nélkül. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Cecilia Mászem kollégám e, ezzel foglalkozik, inkább nem én szólnék a részletekről. Úgy gondolom, hogy csak e, Máki asszony kérdéseire nem válaszoltam most már ő arról szól, hogy a polgároknak joga van a jó ö, igazgatáshoz. Ez egy új cikk a Lisszaboni szerződésben. Úgy gondolom, hogy itt sok minden történt már. Módosítjuk a pénzügyi rendeletet. átláthatóbbá tesszük a közbeszerzéseket. A második kérdés a 1049-es jogszabályra vonatkozik. Nos, megújítottuk a bizottsági személyzeti szabályokat, és ma délelőtt volt szó a személyzeti személyzetre vonatkozó szabályok további megújításáról. Egyfajta közös elvek fognak kialakulni minden európai intézményre vonatkozólag, és később a tagállamokra vonatkozólag is. Most még csak az elveknél tartunk. Nyilván sikerül megtalálni a megoldásokat ami a 1049-essel kapcsolatos vitát illeti. Azt hiszem, hogy a lengyel elnökség pozitív megközelítést követett. Mm, beazonosította a tíz legfontosabb kérdést. Ez azt hiszem nagyon jó megközelítés, így előre lehet lépni a tíz legfontosabb kérdésben, és közelebb jutunk a döntéshez. ha nem, akkor vissza kell térni az eredeti javaslatunkra, de nagyra értékelem a Dán elnökség erőfeszítését. Kiderül majd, hogy a 1049-el kapcsolatban hogyan sikerül előlépni. Most már régen foglalkozunk vele, jó lenne a feladatot teljesíteni. Elnök úr, azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam, hogy ha nem, akkor elnézést kérek. Elnök, köszönöm szépen. Valamit nem sikerült követnem a vita első felében nem láttam Janeko asszony jelentkezését, kére szót, és akkor a biztos úr válaszolhatna. Szeretnék köszönetet mondani a nagyon részletes bemutatásért. Szeretnék köszönetet mondani azért is, mert az Európai Bizottság programjába bevette az én jelentésemet is az európai politikai pártok státuszával kapcsolatban. Ez valóban világszerte érdeklődésre tart számot. Sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban. több személy is ö, állítsa létrehozott pártot, és megkeresett engem azzal a kérdéssel, hogy az ő pártjuk európai -e. A biztos úrral már erről folytattam megbeszélést. Azt hiszem, hogy amit mondott, hogy Európa párti pártok kellenek legyek ezek, Eh, amelyek betartják az EU szabályait. Ezek a pártok eh, választott képviselőkkel kell eh, rendelkezzenek, választott vezetőkkel. Nagyon oda kell figyelni arra, ami elhangzott magánszemélyektől is származnak adományok. Ugyanis nincsen valójában kérdésem, biztos úr, köszönöm a prezentációját, lesz még időnk, hogyha szeptemberben jön az Európai Pártok Százalával kapcsolatos javaslat, hogy tovább beszéljünk erről és akkor a 2014-es európai parlamenti választásokra már megfelelő szabályokat dolgozunk, és pán-európai kampányt folytathatunk, hiszen ezekben a pártokban pán-európai, össze-európai rendszer lesz. Arra is szeretnék utalni, alelnök úr, hogy sürgős, mint ahogy ön is mondta, felfogni azt, hogy ezek nem nemzetközi civil szervezetek. Más az európai polgári kezdeményezés, de ezzel kapcsolatos. Ezek a szervezetek az európai biztonsággal, védelemmel foglalkoznak majd. Többek között. Talán jobb lesz a légkör közös talajra sikerül helyezni a kérdéseket. Majd később ezt konkretizálhatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha egyetért, Sefkovics úr még szólhat, ha már nagyon világos volt az, amit Zseneko asszony mondott. Biztos. Köszönöm szépen Zsenako asszony szavait. Nagy ikletet jelent javaslatainkban, amit önöktől kapunk. Teljesen igaza van hogy a lehető leggyorsabban ki kell dolgozni a javaslatot azért, hogy ezt véglegesítsük a választások előtt, és a legjobb megoldást megtaláljuk. Ezen az akadályon túl kell lendülni, és akkor az európai politikai pártok megkapják azt a státuszt, amelyet megérdemelnek. Az európai polgári kezdeményezés jó utat mutat ebbe az irányba. Ne felejtjük el, hogy ez új demokratikus eszköz nagyon vonzó a polgárok számára. Sokat tanulhatunk, hogyha ezt használjuk, hogyha erről beszélünk, hogyha ezt megvitatjuk a polgárokkal. Úgy gondolom, hogy egy éven belül további kezdeményezés jut el sikeres végkifejletig. Köszönöm szépen, elnök úr!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 Nos, akkor maradt néhány percünk, ezt talán felhasználhatjuk. Megváltozott a napi rendünk, talán megvizsgálhatjuk azokat a módosítókat, amikről holnap kell szavazni. Reding asszony érkezéséig még néhány percünk marad. Duff úrnak adom meg a szót a 196-os szikkel kapcsolatban. Nos, elnök úr, mint tudja, rövid eszmecserét folytattunk ezzel kapcsolatban. Szeretném elismételni azt az érvet, amely azt mondja, hogy meg kell változtatni a szabályokat a bizottságokban. A parlament mindig azt mondta, hogy átláthatóságot kell biztosítani. Azt hiszem nyilvánvaló, hogy a gyakorlat nem így alakul. Az is tény, hogyha kiterjesztjük a plenárisra a gyakorlatot, azaz név szerinti szavazás van minden szabályalkotás során, akkor nagy mértékben léptünk előre az átláthatóság és a törvényesség útján. Szeretnék mindenkit emlékeztetni rá, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépése óta sok fontos szavazás történt szakbizottságokban. 2011-ben ...2184 rendeletet fogadtunk el, és 396 irányelvet. 77% a jogszabályoknak, melyeket elfogadtunk a hivatali időnkben, első olvasatban ment át. A szakbizottsági szintű törvényalkotás 77%-ban történt, hogyha az összes jogszabályt nézzük, amely plenáris elé került. Habár a szavazás mindig nyilvános ülésen történik, Tudjuk, hogy inkább hogy a gyakorlat nem az, ami eddig volt. Hogy ki mire szavazott, az nem világos. A ö, diplomaták, NGO, polgárok egyaránt kíváncsiak erre ez a gyakorlat, hogy egyre inkább elterjed az első olvasatbeli megállapodás, sok kritikát kapott a nemzeti parlamentek részéről. Kritizálták a mi parlamentünk eljárását. Ezért is kellene az együttműködés megerősíteni a nemzeti parlamentekkel. A legjobb gyakorlatot ki kellene cserélnünk velük. Márpedig a legjobb gyakorlat a szakbizottsági név szerinti szavazás, mint például az a kongresszusában. Az felel meg leginkább, hiszen szövetségi, a mi parlamentünknek. Ezért azt kérném a frakciókat, hogy támogassák ezt a változtatást holnap és vitát indítsanak a plenárisom az arról a javaslatról, amely átalakítja, majd javítja a törvényalkotásunk minőségét, és átalakítja a parlament egész képét a közvélemény és a média előtt. Köszönöm szépen! Grazie, onorevole Daffe, e chiesto... Köszönöm szépen, Duff úr. Messerschmitt úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek és a beszámolót. Mint ahogy önök is tudják, a nemzeti parlamentekkel kapcsolatban egy felülvizsgálatot kértem, egyetértek Dafurral, hogy egyetemű szabályokra van szükség és átláthatóságra. Azonban itt a Dán verzióban, az indokolásban azt látjuk, hogy csak a végszavazásnak kell, népszerinti szavazásnak lennie ö, kötelező érvénye. Ahogyan Dafur is elmondta, az első olvasatokban a módosító indítványok ugyanilyen fontosak a végszavazás szempontjából, tehát nem látom annak értelmét, hogy különösen az első olvasat esetében miért ne legyen minden szavazás név szerinti szavazás. Hiszen ez mindenképpen elősegítené a parlamentek legjobb gyakorlatának alkalmazását. Nos, nem tudom, hogy ez hogy van az Egyesült Államokban, de nem fogadom el, hogy korlátoznunk kell magunkat azért, mert nem találunk más olyan parlamentet a világon, amely ezt a gyakorlatot követné. És ráadásul kötelező érvényű számunkra az átláthatóság a politika a Lisszaboni szerződés értelmében kötelező név szerinti szavazást kérni, de szerintem bármely szavazásra érvényes, ez nem csak a végszavazásra. Tehát a jelentéstevőtől azt kérném, hogy az indokolásban szereplő végszavazás mit jelent, hogy ez, ez a minden fontos szavazásra, szavazásra érvényes, vagy valóban csak a végszavazásra? Köszönöm, Hefner úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Hosszasan gondolkodtam ezen a javaslaton, és két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az, amit Duff úr is elmondott, a külső és belső átláthatóság, a másik aggály viszont az, hogy a meglátásom szerint és a tapasztalataim szerint fontos, hogy lendületbe jöjjön a szakbizottság, lehet, hogy még nem vagyunk készen a végszavazásra, olyan szavazásokra, mint ami plenárosan történik, de tényleg nagyon sok minden mozgásban lehet a szakbizottsági munka során, és szerintem ez a fontos, hogy élénk vita legyen. és ez talán ellene szól annak, hogy túlságosan korán vagy gyakran név szerinti szavazás történjen. Támogatom Öntrúdaf javaslatát, Azért, mert egyre többször előfordul az, hogy olyan dolgokkal kell foglalkoznunk a szakbizottságon, ami egyáltalán nem jut el a plenárisra, vagy nem lesz abban az adott témában kiegyensúlyozott vita és döntéshozatal. A módosítók benyújtásának határideje miatt, és így tovább. Tehát ahol a bizottság dönt, mint parlamenti testület, ott név szerinti szavazásra van szükség, azonban csatlakoznék Messerschmitt úrhoz, hogyha első olvasati megállapodásról van szó, és a tárgyalások eredményeképpen tulajdonképpen csak aláírásra van szükség, nos akkor azt hiszem, hogy a szakbizottsági szavazásnak is ugyanezeket a szabályokat kell követnie. Vegyesek tehát az érzelmeim, egy szó mint száz, néha nincs kellő mértékű idő arra, hogy valóban érett álláspontokat lehessen kialakítani. De addig, amíg minden úgy van, mint most, addig egyetértek a DAF javaslattal. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezt a pontot föl kell függesztenünk, azért, mert megérkezett Reding alelnök asszony. És Duff úr válaszát az alelnökkel történő eszmecsere után fogjuk meghallgatni. Üdvözlöm az alelnök asszonyt. Látogatásának a célja az, hogy uh, a Communicating in Partnership nyilatkozatról beszéljen, és természetesen vannak még költségvetési vonzatok, azt kértük az alelnök asszonytól, hogy tisztázza a helyzetet. Elhangzott már, hogy a tartalékok egy részét fel kellene szabadítani, de még mindig ott van a partnerségben kommunikálás, tehát a Communicating European Partnership kérdése és tisztázásra kértük fel az alelnök asszony. Köszönöm, mondja az alelnök. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el, hogy véleményem szerint rendkívül jó ötlet az, hogy meghívtak ide a szakbizottságba, és beszélhetek egy közös célunkról. Ez a közös cél pedig az, hogy az állampolgároknak megmutassuk, hogy mit teszünk, és ezt közösen tegyük. Három kérdéssel kívánok foglalkozni, amelyek az állampolgár tartják a középpontban. Az egyik a Communicating European Partnership, az európai állampolgárok éve, illetve az online konzultáció a harmadik. A bizottságtól gyakran kapnak különböző anyagokat, dokumentumokat. Tudom, hogy nem mindig örülnek ennek, de hát, hogy érdemesen ezeket megnézni, mert a legutolsó jelentés a Communicating Europe to Citizens and Media 2011-es jelentés, és ezzel rendelkezésükre áll, itt is papírformában, illetve a szakbizottsági weboldalon is olvasható. Ebben konkrétan példákat találnak arra, hogy milyen közös munkát végzünk, illetve azt is el szeretném mondani, hogy van egy közös jelentés, évente készül egy közös jelentés, az Európai Parlament közigazgatása foglalkozik ezzel, az, a European Public Spaces, tehát a közterekkel kapcsolatban, illetve az ez év és következő évi programot tartalmazza ez. Na most nem tudom, hogy ezekkel a jelentésekkel, illetve közleményekkel, információkat találkoznak-e, de ezek mindenképpen rendelkezésre állnak. Nos, először is mindannyiunknak emelnie, növelnie kell az Európai Unióval kapcsolatos információkat azáltal, hogy egy ablakos módszert alkalmazunk. Itt van a közvetlen kapcsolattartó központ, ahol általános információs szolgáltatásokat nyújtunk az Európai Unió hivatalos nyelvein, telefonon. 2011. júliusa óta pedig az Európai Parlament állampolgári vizsgálati szolgálatát is bekapcsoltuk ebbe a kapcsolattartó központba. Van egy Európa portál, amely online gyakorlati információkat szolgáltat az Európai Uniós jogokról, illetve további segítséget nyújt a fogyasztói központokhoz való hozzáférésről, a Solvit-ról, vagy a Europe Advice-ról. Tavaly létrehoztuk a gyermeksarkot, a Kids Corner honlapot, amely konkrét információkat tartalmaz gyereknyelven, játékokkal, kvízekkel és könnyen olvasható információkkal. Ezek tehát a rendelkezésünkre álló eszközök. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az üzenetet át kell adni az állampolgároknak, közelebb kell hozni őket azáltal, hogy decentralizáljuk a kommunikációnkat, és ezért konszolidáljuk a kommunikációs eszközöket a tagállamokban, különösen a EPS, a European Public Spaces esetében, ezt a bizottság és a parlament közösen dolgozta ki, és egy ideális platformja a közös munkának. 2011-ben három új ilyen központ jött létre. We received 3 million EU citizens last year. És 3 millióan látogattak el ide a tavalyi év folyamán. 2012-ben közös cselekvési tervet készítettünk, a bizottság és a parlament együttműködése szorosabb lett. Ezen kívül van 18 menedzsment partnerség, a parlament, a bizottság és a tagállamok együttműködnek ezen keretében. Ezek nagyon fontosak, mert a nemzeti és regionális hatóságokat is bevonja, ez, ez pedig a kapacitásunkat, a kommunikációs kapacitásunkat növeli. Ezek segítségével 2012-ben növekedést várunk a három intézmény közös munkájának száz projektjét illetően. Természetesen ezek rendkívül fontosak. Van több mint 452 Europe Direct információs központ a 27 tagállamban, és ahogy már elmondtam, ezek együtt működnek az Európai Parlament állampolgárai vizsgálati ö, szolgáltatásával, tehát aki kérdésekkel, a kérdése, akinek kérdései van az Európai Unióval kapcsolatban, itt kaphatnak választ. Tudom, hogy ezek fontosak önök számára, és ezért is üdvözlöm azt, hogy a szolgáltatásaink, a szolgálataink, illetve Gregory Paul J., aki a főtitkárunk, közösen azon dolgozik, hogy egy egyetértési nyilatkozatot hozzanak létre arra vonatkozóan, hogy a Europe Direct információs központok terén hogyan lehet együttműködni. Ezt nagyon fontosnak tartom a választások előkészítése miatt, hiszen gyakran az állampolgárok látják, hogy valóban választ kaphatnak ezen csatornák segítségével, de a régió parlamenti képviselőit is be kell vonni ebbe a folyamatba, illetve nagyon fontos, hogy helyi szinten is eseményeket szervezzenek. Az egyetértési nyilatkozatunk tehát erre vonatkozik. Is now the decentralized uh, communication. I would like to... Ami a decentralizált kommunikációt illeti, erről beszéltem eddig, most pedig a médiahálózatról, a központosított kommunikációról szeretnék beszélni. Önök is tudják, hogy a televízió az egyik legfontosabb média az információszerzés szempontjából az állampolgárok számára, és ezért a Euronews-ra összpontosítottunk, amely referencia, a referencia csatorna lett. 11 nyelven több mint 5 millió um, nézőt vonz naponta. Egy új partnerségi keretet hoztunk létre, keret megállapodást, amely a bizottság és a parlament számára is nyitott. Ez azt jelenti, hogy a Euronews-on rendszeresen lehet beszámolókat látni a parlamenti munkáról. 2012-ben a parlamenti jelentés, amely az újságírásról és az új médiáról szólt. Ezután egy Európai Uniós szintű vitát fogunk rendezni, és ez nyelvi kérdésekkel foglalkozik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendelkezés álló nyelvek számát növeljük. A rádióban bíznak legjobban az emberek, ami az Európai Unióval kapcsolatos információkat illeti. Tehát legtöbben a televíziót nézik, de leginkább a rádióban bíznak az emberek. Ez az Euro, Euronet fontosságára mutat rá. Észtország, Ciprus és Szlovákia három új tag, amelyek 2011-ben csatlakoztak az Európai Rádió hálózathoz, és ezen kívül ott van a Press Europe, amely nemzeti és nemzetközi újságokból válogat, tíz nyelvre fordítják le, és mintegy fél millióan látogatták havonta 2011-ben, azzal a céllal, végezzük ezt a tevékenységet, hogy 12, 2012 után ugyanezt a lendületet megtartsuk. Tehát jó pár lépést teszünk annak érdekében, hogy a Communicating European Partnership nyilatkozatnak eleget tegyünk, és közösen javítjuk ezt az együttműködést. A következő intézményközi tájékoztatási csoport, amely a kommunikációs prioritásokat dolgozza ki, illetve az a választásokat készíti elő, június 6-án kerül sorra, és ez majd lehetővé teszi, hogy az előkészítéssel kapcsolatosan döntéseket hozzunk. Meggyőződésem, hogy a két új alelnök, illetve a biztos, aki már említettünk, ezt a politikai szintre tudja hozni ennek a témakörnek a tárgyalását, és remélem, hogy majd meg létrejön ez a tartalék, ez az alap, amivel lehet fokozni a kommunikációs e-, erőfeszítéseinket. Ezek azok az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak. Most úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk arra, hogy az állampolgárokat a 2014-es választási kampányra hogyan készítjük fel, hiszen arra is fel kell őket készítenünk, hogy elmenjenek szavazni, és tudják, hogy milyen jelentősége ennek a szavazásnak. Éppen ezért a bizottság most készül az Európai Állampolgársági Év előkészítésére, illetve elindítására, ez 2013-ban lesz. Ez nagyon időszerű, mert az EU állampolgárságot pontosan 20 évvel ezelőtt vezette be a Maastrichti szerződés, és pontosan egy évvel az európai választások előtt leszünk. A cél az, hogy mobilizáljuk, mozgósítsuk az európai választópolgárokat, és hogy pontosabb magyarázatot adjunk számukra arra nézve, hogy mit teszünk Európában az állampolgárokért, hogy az ő életük könnyebbé váljon, és lehetővé váljon számukra, hogy kihasználják a lehetőségeiket, amelyeket az állampolgárság ad, a jogaikat. Rá akarunk mutatni a mozgás, szabad mozgás jogára, és arra, hogy az állampolgárok hogyan tudják kihasználni ezt a jogot napi életükben. Ilyen módon az Európai Állampolgárság éve nem Brüsszelről szól majd, hanem ez lesz az az év, amikor mi megyünk ki a terepre, az európai döntéshozók, a parlamenti felelősök, a biztosok, a nemzeti parlamentek tagjai képviselői, a regionális parlamentek képviselői, a civil szervezetek, mindezek az eszközök, amelyek a legközelebb vannak az állampolgárokhoz, összefognak majd annak érdekében, hogy az állampolgárok számára tájékoztatást adjunk a munkánkról, illetve hogy megtudjuk az ő véleményüket arról, hogy mind kellene változtatni, vagy hogy hogyan tudjuk előkészíteni az európai partok, pártok létrejöttét, ami ez egyébként 2014-ben fog debütálni a választási kampányon. Erre korlátozott a költségvetésünk, de nem a költségvetés a lényeg, hanem maga a tény, hogy ez megtörténik, és ez egy koordinált erőfeszítés lesz. Mindenki részt vesz benne, aki felelős ezekért a folyamatokért. Az önök szakbizottsága már készített egy véleményt a témában, és remélem, hogy a javaslatot minél hamarabb el tudjuk fogadni. A következő javaslatot tettem. Ez a javaslat egyébként május 9-én indul majd el, vagyis egy nyilvános internetes konzultációt indítunk el az EU állampolgársággal kapcsolatosan. Május 9-től kezdődően bejelentjük ezt a nyilvános konzultációt, és remélhetőleg nem csak a szervezetek, hanem maguk az egyéni állampolgárok is részt vesznek majd, megosztják velünk az elképzeléseiket az állampolgársággal kapcsolatosan, és ez alapján, az információ alapján előkészíthetjük az EU-s állampolgársági jelentést, a következőt, ez egyébként 2013-ban készül majd el az Európai Állampolgársági Év során és ezért nagyon fontos, hogy önök is megosszák ezt az érdekeltekkel. Az Európa weblapon van egy online kérdőív, ez egyébként május 9-én től lesz majd elérhető. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a képviselők is felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy ez rendelkezésre áll, hallathatják a hangjukat ezzel az eszközzel. És aztán vannak konkrét kérdések ennek a szakbizottságnak a munkájával kapcsolatosan is, az európai partok működésével kapcsolatosan, szavazati jogokkal kapcsolatosan, stb. stb. Nagyon sok kérdés van tehát, olyan kérdések, amelyek vitára kerülhetnek ebben a nyilvános konzultációban. Szeptember 9-én zárul ez a konzultáció, az eredményeket pedig önökkel is és más európai intézményekkel is egyeztetjük majd, még mielőtt az európai állampolgársági jelentésbe kerülnének ezek, amely 2013. május 9-én kerül nyilvánosságra. Elnök úr, önre is számítok, illetve a szakbizottságára várjuk a hozzájárulásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm a tájékoztatást. Úgy gondolom, hogy mindez nagyon hasznos volt, és többen kérték már a szót. Tálkovszki úr az első, tessék parancsolni. Még mindig az elnök. Az idővel mindig küzdenünk kell, de tudom, hogy a képviselők nagyon sok mondani valójukat el tudják mondani egy-két percben. Igen, egy kérdésem volna, ez nem kritika, sokan beszélnek az előnyeiről az Európai Unióról, negatív dolgokat mondanak a parlamentről és a bizottságról, de egy jó receptet senki nem kínál. Ez pontosan az a nehézség, amivel szembe kell néznünk. De van egy kérdésem, a 2014-es választásokkal, a soron következő választásokkal kapcsolatosan ön említette, hogy már folynak az előkészületek. Számomra nagyon érdekes volna a 2009-es választási kampányt megvizsgálni. Milyen következtetéseket tudunk levonni, milyen tanulságai vannak ennek a kampánynak, mennyire volt hatásos, milyen terveik vannak, mind fognak változtatni, stb. stb. Számomra európai parlamenti képviselő számára, ahogyan láttam a lengyel kampányt, és más országokban is nyomon követtem, sok barátommal, ismerősömmel beszéltem arról, hogy hogyan értékelték a 2009-es választást megelőző kampányt, és senki igazán nem tudott magyarázatot adni nekem arra, hogy igazából ez miről szólt, hogy mi volt a célja ennek a kampánynak, nem tudom, hogy mi az oka ennek. Lehet, hogy az összes tagállamban, mind a 27 tagállamban egy kampányt akartak folytatni. Lehet, hogy ezt inkább testre szabottan kellene a különböző tagállamokban folytatni. Talán ez volna a legegyszerűbb megoldás. Politikai kampányszakértőkkel is egyeztettem erről, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen megoldások lehetnek erre, hogy van-e valami kész, meg oldás erre, hogy például szervezhetnénk erre egy pályázatot is, de a lényeg mindig az, hogy 2009-ben ből milyen tanulságokat tudunk levonni. Én ezt nem bírálatnak szánom, hanem a tényeket kell megvizsgálni, és mint mindig tanulnunk kell a múlt hibáiból, hogy a jövőben javítani tudjuk a, az eredményeinket. Köszönöm. Gurmai asszony. Köszönöm, elnök úr, nagyon szerencsés vagyok, mert tegnap találkoztam Reding elnök asszonynal a fennbizottságban, úgyhogy ez nagyon jó szokásának tartom, hogy eljön ide, és hasznos eszmecseréket tartunk különböző kérdésekről, de arról is tájékoztatnám, hogy ez a második olyan ülés, amikor a horvát megfigyelők is velünk vannak, ami azt jelenti, hogy nagyszerű együttműködést tapasztalunk a parlament és a bizottság között, és nagyon jó, hogy ők itt lehetnek. Köszönöm szépen, hogy eljött ma, egyetértünk mindannyian abban, hogy nagyon fontos, hogy jobban kommunikáljunk Európával kapcsolatosan, és az európai állampolgárokat tájékoztassuk a jogaikról, és az európai intézmények távolságát csökkentsük az állampolgároktól. Felmerülnek populista érvek, illetve szélsőjobboldali érvek, de azt gondolom, hogy egy átfogó jelentés az Európa hiányának az árai, áráról, ez nagyon fontos lenne, hogy érvekkel fegyverkezzünk fel az Európa ellenes érveléssel szemben az Európai Parlamentnek van kommunikációs stratégiája, és ezt a stratégiai vitát meg kell nyitni minden bizottsági tag számára. Én tudom, hogy ön kiváló kommunikátor. Az európai állampolgársági kezdeményezés kapcsán már megtanultuk, hogy ez nem az ön feltétlenül az ön egyedüli hatásköre, úgyhogy nagyon fontos, hogy az IGI lehet ennek a legmegfelelőbb fóruma az európai állampolgársági kezdeményezés kapcsán már ezt említettem, de annak is örülök, hogy elmondhatom, hogy a felelős főigazgatóság készített egy nagyon jó kis filmet, és ez nagyon lényeges. Beszélt ön már az európai állampolgárság évéről, és ezt is nagyon fontosnak tartom, a tavalyi állásfoglalásban szerepelt is – és nagyon örülök, hogy a címe egy kicsit változott, hiszen így még pontosabban kifejezi a alapelképzelést. Említette, hogy a televízió a legfontosabb információforrás az állampolgárok számára, úgyhogy engem az is érdekelne, hogy miért törölték a pán-európai euró, televíziós hálózat gondolatát, volt erre egy költségvetés 9 millió euró, beszélt ön az Euronewsról, ez körülbelül 3 milliós költségvetésből dolgozik. Nem tudom, hogy a, a többi pénzt nem lehetne -e a jobb kommunikációra szállni. Úgy gondolom, ez nagyon fontos volna, és továbbra is hiszek az intézményközi kommunikációban, a kommunikáció területén is, és erre sokkal nagyobb szükség van, mint bármikor. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök asszony, hogy megjelent a körünkben. Köszönöm. Úrmai asszony. Hát Södergaard. oké Garbo. Loki Garbo. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a prezentációt biztos asszonynak, és köszönöm szépen, hogy a fontos területről, a kommunikációról szólt. Külön köszönet a nyilvános online konzultációs lehetőséget május 9-én, és természetesen érdeklődéssel fordulunk e felé, Szeretnénk többet is hallani erről. Valami fontos azonban e, a prezentációból e, hiányzott, a stratégia, amelyet két szakbizottság is kért önöktől. Az AFKO szakbizottság fenntartásának feltétele van. Mégpedig a megfelelő felkészülés a 2014-es választásra. Itt 2012 első felében vártuk az, el, az írásos dokumentumot, ezért felteszem a kérdést, a stratégiát meg fogja-e alkotni írásban a bizottság, elküldi -e a tanácsnak és a parlamentnek, ha igen, akkor mikor számíthatunk rá, hogy ha nem, akkor mi az oka? Efner úr. Azt mondta, hogy a polgárok éve ez. Nézzük A, arról szólt, hogy az online konzultáció, beszélt az online konzultációról is, véleményem szerint tehát rendkívül fontos, hogy ebben az évben valóban az állampolgárok fölfogják, hogy róluk van szó. Tehát nem egy felülről lefelé érkező egyoldalú kommunikációról legyen szó, hanem egy kétoldalú kommunikációról, és ez azt jelenti, hogy valóban megkérjük az állampolgárokat, hogy az ötleteiket, aggájaikat, megjegyzéseiket mondják el nekünk. Amit nagyon fontosnak tartunk, nagyon fontosnak tartok, az az, hogy legyen nyomonkövetés. Tehát megnézzük, hogy pontosan mi történik azokkal a válaszokkal, amelyeket az emberek az online konzultáció során adnak. Tehát lesz-e valamilyen konkrét nyomonkövetés, utánkövetés? Ez az alapvető kérdésem. És végül az utolsó kérdés a költségvetésre vonatkozik az állampolgárok évét illetően. Nem tudom, hogyan lehet ezt az adott kereteken belül kezelni, hiszen nagyon fontos, hogy ez valóban siker legyen. Hogyan, tehát mi a költségvetés, mi a költségvetési keret? Nos, akkor még hárman kapnak szót. Szeretném átadni a szót szinte a kollégának. Köszönöm szépen. Egyetértek Lögöl kollégával, hogy várjuk ezt a stratégiát ugyanis véleményem szerint mm, nem világos a helyzet. Néhány megjegyzésem lenne. Alapvetően nagyon örülnék, hogyha tényekre alapulnának a dolgok. Az Euróbarométer is végzett fel mérést. Ezt alapul kell venni. Sok kezdeményezés történt. Ez a 2011-es jelentésben meg is jelenik. Hova vezetett mindez? Az Európai Unióval szembeni közvélemény hogyan alakult? 2009-ben volt választás, pozitív változás tapasztalható az Euróbarométer felméréseiben. A kezdeményezések nyomán mely kezdeményezések vezettek a pozitív változáshoz? Kulturális differenciák vannak itt. Legalábbis Skandináviában ezt nem állami meg parlamenti feladatot fogjuk fel, hogy mozgósítsuk az embereket, hogy milyenek szavazni. Ez a politikai pártok feladata. Nekik kell mozgósítani a szavazókat. Mi a pontos szerepe az Európai Uniónak a mozgósításban szemben a politikai pártokkal? Utolsó kérdés, nagyon rövid kérdés a különböző médiák, a Press Europe, mások is foglalkoztak ezzel. Miért nincs ez skandináv nyelveken? Van-e magyarázat erre? Szeretném tudni, hogy van-e magyarázat erre. Furcsa spanyolul, portugálul, olaszul megvan, de egyetlen skandináv nyelven sem olvasható. Svédország és Dánia Ő sokkal nagyobb, mint Portugália, mint tudják. Bronz kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Először másfél éve voltam AFKO ülésen és akkor egy fontos fogalom jött elő. Pénzt arra kell költeni, hogy az EU tagsággal kapcsolatban felvilágosítsuk a közvéleményt. Informálni kell az EU tagság előnyeiről, hátrányairól Van azonban, aki úgy gondolta, hogy a ö, sötétebb, hogy a ö, kevésbé kedvező információt nem kell továbbadni. Az EU közpénzt ö, fordított ö, az informálásra, de az egyildalú informálásra, és ez elfogadhatatlan. Nemrég népszavazás volt Horvátországban az EU információ vagy ö, propaganda ö, közvetítette mindkét oldal információit. Az európai projekt ellenzőinek álláspontja ö, indokolható, de csak a tudatlansággal indokolható. Ez volt az alap. alapálláspont, ezért információ formájában adták a propagandát. Ez kisé zavaró volt. Köszönöm szépen, legutolsó hozzászóló Anyó úr. Köszönöm szépen a kommunikáció szó a témája ennek a vitának. 2014-ben választások lesznek. Pártok fognak megjelenni EU ellenes állásponttal is. Nem szabad kommunikációként csak az EU pártiságot felfogni. Szeretnék arról bizonyságot kapni, hogy a választás akkor nem csak EU propaganda lesz. Elnök, köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat. Reding asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Több képviselő feltett kérdést a választásokkal kapcsolatban 2014-ben. Lehet, hogy nem egészen világosan szóltam, de úgy gondolom, e, elképzelhető, hogy nem mondtam el ezt a mondatot, hogy 2013 kell legyen az az év, amikor mindenki e, a terepen megjelenik, és vitát folytat a helyszínen a polgárokkal, mondja, hogy mivel foglalkozunk ez nem csak a parlamentet vagy a bizottságot jelenti, hanem a nemzeti parlamentek képviselőit is. És az, amit teszünk, az kihat a polgárok életére. 2014-et világosan mondtam, az európai pártokéve lesz. Sem a parlament, sem a bizottság, mint intézmények nem szerveznek választ, választási kampányt. A választási kampányt a pártok vezetik. Úgy tudom, hogy az Európai Parlament és a pártjai 10 millió eurót kapnak előkészítendő a választási kampányt. Nem az én dolgom ebbe beleavatkozni, ez az önök dolga. Önök lesznek jelöltek a következő választási kampányban milyen tanulságokat vonhatunk le a 2009-es kampányról? Hát a tanulságokat együtt vonhatjuk le, először is. Azon tagállamokban, ahol nincsen kötelező részvétel a választáson, kevesen, nagyon kevesebben te kell szavazni. Ez az egyik legnagyobb probléma, mert az emberek nem érezték úgy, hogy ez érinti őket és mint nagyon gyakran a választások során az emberek nem szavaztak az Európa, nem az Európai Parlamentre szavaztak, hanem a nemzeti kormányuk mellett vagy ellen. Pontosan ezen kell változtatni. El kell magyarázni 2013-ban, hogy az Európai Parlament mit tesz, mi a szerepe most jövök az igazságügyi szakbizottságból. Azt vizsgáltuk meg, hogy az új jogszabály az örökösödésről, nemzetközi örökösödésről hogyan alakul, amikor nemzetközi párok vannak, valaki meghal egy szomszédos tagállamban, nagyon bonyolult ügy, találtunk megoldást a nemzetközi párok kérdésére. Sokkal könnyebb megoldás lesz ezentúl. Ez egy példa. El kell magyarázni az embereknek, hogy mit teszünk, hogyan próbáljuk megkönnyíteni életüket a határon átnyúló tevékenységekben. Szabad mozgás, és hogy ö, hogyan használhatják ki azt, hogy európai polgárok 2013-ig ezt meg kell tenni, de 2014-ben a politikai pártok fogják a felelősséget vállalni. Nagyon örülök, Gurmai asszony, hogy a horvát megfigyelők most itt vannak a csapatban. a kampánynyomon követtem Horvátországban a népszavazással kapcsolatban. Ez a kampány, ez a kampányt a horvát kormány szervezte, nem az Európai Bizottság, csak azért, hogy magyarázatot adjak arra, hogy valójában mi történt, hogy ne ideológiailag közelítsük meg. Egyre nagyobb a szakadék aközött, amit az emberek tudnak, éreznek, és az intézmények. Erre válaszolni kell. Nagyon gyakran így van. Így érzem. És ez jön ki Szanagát úr az Euróbarométer eredményeiből. Sok polgár frusztrálva érzi magát, mert nincs jól informálva. Úgy gondolja. Nem tudják, hova forduljanak információért. Pontosan ezt kell az európai évben bepótolnunk. Hol kaphatnak a polgárok választ? Hogy milyen a válasz, ez más kérdés. De a polgár érezze úgy, hogy valaki foglalkozik vele, meghallgatja. Adnak neki választ. Ezért javasoltam, hogy legyen 450-nél is több európai központ, amely válaszol a polgárok nyelvén. A választási kampány alatt európai parlamenti képviselőként, jelöltekként együtt kell működniük ezekkel, mert ezek lesznek az információs központok. Nagyon fontos ezeket felhasználni. Nemrég beszéltek kollégámmal az Európai Polgárok kezdeményezésről, június 6-án születik meg a döntés, hogyan fogunk együtt működni a két alelnökkel. A két parlamenti alelnökkel együtt működöm ebben azokkal, akik a kommunikációért felelősek politikai szinten próbáljuk megtalálni a választ. Nem értek egyet önnel. Ez általában egyetértek, most nem. De, de ez nem fontos kérdés. A polgárság, a polgár kérdése. Miért mondom azt, hogy citizen, polgár? Ez egy tág fogalom. A citizenship az már szűkebb, de nem ez a lényeg, nem ez a tényleges probléma. Az Európa hiányának költsége, azt hiszem ez sokkal fontosabb. Tényszerű információk vannak az örökösödésről, a házassági vagyonjogról, az európai vállásról, az Erasmusról, a szabad mozgásról, vagy arról, amit a kollégám említett, szakmai képzés az Erasmusban. Ezeket kell a polgároknak információként nyújtani. És a TV hálózat a következő kérdés. Már sokszor elmondtam, most is elmondom. Hosszas értékelési eljárás volt erről az Európai Parlamenttel és arra a következtetésre jutottunk, hogy a projekt, ahogy mai állapotában van, nem életképes, nagyon ambiciózus, nagyon jó gondolatból indult ki, a gondolat továbbra is jó. Hálózatot felhasználni, a létező tévék számára, de nem kampányszervezőkről van szó, hanem sugárzásról. A kezdő gondolat jó volt, de az, ami most az asztalon fekszik, azt nem tudom elfogadni, ezt nem tudom továbbvinni. Az EU pénzügyi kerete nem tenni lehetővé, hogy hosszú távú kilátásokban gondolkodjunk. Tehát a gondolatra igen mondok, de nehéz megvalósítani. Lökegárd úr kérdése, amelyet Sanna úr is elismételt a stratégiáról és a kommunikációról. Nos, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy teljesen világossá tettem, amikor biztos lettem, már a meghallgatások során, és újra és újra azóta is. Ahogy Lakegárd úr is. Én is volt újságíró vagyok. Szívesen kommunikálok, de nem szeretem a kommunikációt a kommunikációról, és nem szeretem a kommunikációs stratégiát. Csak kommunikálni szeretek. Úgy gondolom, hogy erre kell koncentrálnunk. Ezért a bevezetőmben nagyon világosan szóltam konkrét tevékenységről. Nos, hadd mondjam el a szabályait a kommunikációnak. Nem arról van szó, hogy úgy döntenek, hogy lesz egy hogy hagy közlemény születik a bizottságban, az azt jelenti, hogy sikerült megtalálni a megoldást. Minden közleményre, ami kimegy, kell egy hatásvizsgálat és akkor feltesszük a kérdést, megbízzunk valakit, hogy végezze el a hatástanulmányt, ez 8-12 hónapot vesz igénybe egy ilyen hatástanulmány, és amikor ez megvan, akkor kommunikálunk. Ez végig megy a, ö, az összes aztán ehhez két év kell Teljesen más a parlamentnél. Ilyen gyakorlatot beindíthatunk, de ez nagy beruházás. És ez majd a választások után lesz. Semmi előnyt nem hoz. Semmi konkrét előnyt. Mire van most szükségünk? Nem a kommunikációról való kommunikálásra hanem kommunikálnunk kell. Felhasználni azt, ami rendelkezésünkre áll, hogy eljuttassuk az információt a címzettekhez. Nos, ezt mondom, mióta megválasztottak, és továbbra is ezt mondom. Most pedig a három millió európairól szólnék, akik a ö, találkozókon megjelentek. Vannak az európai házak, tudják, ahol a bizottság, a parlament és a kormányok együttműködnek. Hogyha megnézem a luxemburgit, mert ismerem az ottani eh, programot évek óta. Nos, gyakorlatilag minden héten van egy kezdeményezés, amelyet európai kép, parlamenti képviselők eh, kezdeményeznek. Három millió ember, az azt jelenti, hogy ennyien mentek el az ilyen gyűlésekre, találkozókra. Ezt leginkább a képviselők használják, mint eszközt. Luxemburgban például évente két-háromszor elmegyek egy ilyenre, ismerek más biztost is, akik, hogyha mennek tanácsülésre, ilyet szerveznek részt de az európai házakban leginkább a képviselők a kezdeményezők. Ez alulról felfelé menő kezdeményezés gyakran. Például az új fogyasztóvédelmi jogszabályról találkozó képviselőkkel, akik elmagyarázzák, hogy a parlamentnek miért ez vagy az az álláspontja, és utána erről írnak az újságok, rádió, televízióban is riport van erről. Nos, ez történik az európai házakban. Ez nagy mértékben attól függ, hogy a parlamenti képviselő hogyan használja fel ezt a lehetőséget. A parlament szereti a költségvetését növelni, de hát alacsony költségvetésről van szó, nem vagyok ellene. Nem ez a lényeg minden eszköz megvan. Beszéltem az eszközökről a bevezetőmben. Fel kell használni a rendelkezésre álló eszközöket. Együtt kell működnünk a civil szervezeteinkkel, a szervezeteinkkel, a fiatalok szervezeteivel, a föderalista szervezetekkel, És ezért eh, kezdődik május 9-én az online konzultáció. Most először megmutatjuk a polgárnak, hogy igenis beléphetünk. Eh, elmondhatjuk a véleményünket. Nagyon fontos az internetes közösség. Láttuk az aktával, hogy ezt a közösséget meg kell szólítani átláthatónak és nyitottnak kell lenni. Igen, fontos, amit a polgár mond, és figyelembe is fogjuk venni. Ezt a bevezetőmben el is mondtam. Május 9, ö, szeptember 9-ig tart ö, ez az akció. Ö, sokkal bonyolultabb, ö, mint a nagy érintett feleket megkeresni. Be fogjuk mutatni ennek az eszköznek az eredményeit a tanácsnak és a parlamentnek. Az állampolgársági jelentés 2013-ban fog megszületni szeptember 9-ére. És látnivaló lesz akkor, hogy az új jelentés milyen eredményekről számol be. Látták már a Citizenship Reportot, a legújabbat? Hadd mondjam, ez Draskovski úrnak. Ez azt mutatja, hogy mit gondolnak a polgárok hogyan ténykednek, hogyan reagálnak. Százezer levelet kapok évente, ebből 99 a tagállamoknak kéne kimenjen, csak nem tudják az emberek, hogy hova forduljanak a jogaikért a tagállam szintjén. Tudják, hogy van egy európai igazságügyi biztos, akkor rögtön nekiírjunk olyan kérdésekről van szó, amelyek általában a nemzeti igazságügy miniszterre tartoznak, a nemzeti parlamentre. És át is szoktam, és erről szoktam értesíteni a polgárokat is. Bronzen úr, Ennyi úr, teljesen alapszinten próbálok válaszolni. Világos kérdés, világos válasz. Nem propaganda, ez tényszerű. Ne feledjük el, hogy az emberek túl jól informáltak ahhoz, hogy higgyenek a propagandának. Ilyet már nem lehet folytatni. Sok nemzetközi pár van, elválnak harmadik országban, mik a problémáik, hogyan oldottuk meg, ezt mondjuk el. Sok olyan pár van, akik más országban élnek, ott halnak meg például. Most a halál természetesen fájdalmat jelent a hozzátartozóknak, de sok adminisztratív teendőt is három-négy bíróság elé kerülhet az ügy. Mi megoldást javaslunk erre? Azt hiszem, Maradjunk a tényeknél. Azt hiszem a lényeg meghallgatni az embereket. Azt mondani, igen, szívesen meghallgatjuk. Rendelkezésre állnak eszközök, ezeket a, az európai képviselők felhasználhatják, hogy jobban elérjenek a polgárokhoz. E Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a teljes mindenre kiterjedő és kimerítő magyarázatot. Bizonyára volt mindenkiben néhány kétség, amely most eloszlott, és ezzel talán, amikor legközelebb a koordinátorok találkoznak, dönthetünk arról, hogy milyen javaslatot vessünk fel döntésre a szakbizottság elé. A bizottság minden esetre, a szakbizottság nagyon hálás önnek, Redink asszony, hogy ezeket a pontosító észrevételeket elmondta. <laughs>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 túl sok időnk a koordinátori megbeszélésig. Gualtieri úrnak kellene most szót adnom, de úgy látom, hogy nincs jelen. Kiugrott egy percre. Un po', come dice francese, tergiversare. Nos, akkor használjuk ki az időt. Nem, inkább Dafurnak most akkor megadom a szót, Tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az ilyen viták és eszmecserék nagyon lényegesek, de nagyon problematikusak is. A szakbizottság által fontosnak tartott témák szempontjából. De minden esetre meg kell tennünk mindent, amit tudunk. Elfogadom, hogy nem az a célunk, hogy a szakbizottság jogszabályalkotási álláspontját túlságosan hamar kikristályosítsuk. Nem akarom a frakciókat vagy a képviselőket arra kényszeríteni, hogy köbevésett álláspontot képviseljenek itt a szakbizottságban, a jogalkotásban. Nyilván ez egy rugalmasan alakuló folyamat. Konzultációra van szükség, elemzésekre, gondolkodásra, és ezért bizonyos fogú rugalmasság is szükségeltetik annak érdekében, hogy a jogszabály tervezetek minősége javuljon, illetve hogy a pártok közötti konszenzus kellőképpen kialakuljon. És úgy vélem, hogy ez válasz egyébként Schmidt úr kérdésére is. Hogyha ahhoz ragaszkodunk, hogy minden szavazat név szerinti legyen, minden szavazás név szerinti legyen, és ennek közé tegyük az eredményét, ennek korlátozó hatása lenne és korlátozná a képviselők mozgásterét. De ő nagyon okos ember, és azt is látni fogja, vagy érteni fogja, hogy nem az a célom, hogy blokkoljam ennek a javaslatnak az útját, vagy hogy megakadályozzam a szakbizottság tagjait abban, hogy népszerinti szavazást kérjenek. Én csak amellett kardoskodom, hogy a végszavazás a jogszabályalkotási csomagadban így történjen, és ez megtörténhessen minden szakaszban az eljárásban. a döntéshozatal minden szakaszában ezt figyelembe kell venni. És nem akarjuk megkötni a képviselők kezét. Egyszerűen ez egy gyakorlatilag megközelítés. Most már megvannak a parlamentben az elektronikus szavazógépek, tudjuk, hogy hogyan kell őket használni. Úgyhogy Gerald Hefner is így gondolja, és én is gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy mennyire finoman árnyalt jellegű ez a folyamat, vagyis az a jogszabályalkotás folyamata a szakbizottság. Grazie, allora possiamo chiudere, sì, qui la di... Nagyon köszönöm. Úgy gondolom, hogy akkor eh, le is eh, zárhatjuk ezt a témát. És holnap kerül sorra a szavazás ezzel lezárom a mai teljes szakbizottsági ülést, 5 perces szünetet tartunk, és ezután kerül majd sorra a koordinátori ülés. Okay, thank you very much. Eh, Madame Gourmay, nous avons conclu demain matin. Demain matin, c'est possible. Demain matin, je ne suis pas ici. Ah. So. Allora,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 levélcserével oldjuk meg, ahogyan egyébként a módosító javaslatokban is szerepel. A közmeghallgatásokat az illetékes szakbizottságnak is részt kell venniük. Ennek az az oka, hogy a szervezőknek lehetőséget kell adni arra, hogy szóljanak azoknak a képviselőknek, vagy azokhoz, akik érintettek professzionális szinten meghatározva ezt témák szerint. So, sok kontextusban én tudom, hogy sokan támogatják ezt az elképzelést. Az afko nak nincsenek ilyen követelései. A petíciós bizottságnak van sajátos tapasztalata ebben, és eseti alapon meg tudja határozni a legszerencsésebb szervezési feltételeket. Ez a bizottság már hasonló témákkal foglalkozott, ami a kompromisszumos módosítókat illeti. Köszönöm mindenkinek, aki aktívan hozzájárult a jelentés kidolgozásához különösen a módosítások benyújtásával. Itt nagyon hálás vagyok, mert eh, pontosan éreztem, hogy mindenki nek az volt a célja mindannyiuknak, hogy ez a jelentés erősebb, határozottabb legyen, ezért biztosítok mindenkit arról, hogy figyelembe vettem a javaslatokat, de nem tudtam mindegyiket beépíteni a kompromisszumos javaslatomba. Magyarázatot is szeretnék adni arra, hogy ez miért történt. Partnerek vagyunk ebben a bizottságban az eszmecsere során. Voltak egymásnak ellentmondó javaslatok, vagy olyanok, amelyek gyakorlatban nem megvalósíthatóak, vagy közigazgatási eljárásokra vonatkoznak, amelyek nem parlamenti hatáskörbe tartoznak. Andrew Duffnak nagyon hálás vagyok. Legutóbb pontosított, tisztázott bizonyos kérdéseket. Kiváló elképzelés volt ez, azt kell tudnunk, hogy ez hogyan működik, ezért nagyon hálás voltam, hogy segített ebben, hogy hogyan javítsuk ezt az eljárást. És az is nagyon fontos, hogy a szervezőknek megfelelő autonómiát hagyjunk arra nézve, hogy hogyan akarják benyújtani, bemutatni a javaslatukat a közmeghallgatásban. Mi is szeretjük, hogyha ezt a döntési lehetőséget megkapjuk, vagy meghagyják nekünk, mások is így vannak ezzel és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy orientált a, hiba, a vita ezekben az eljárásokban. Jelentős innováció a jelentésben a bizottság elnökök konferenciájának a bevonása biztosítandó az ECI meghallgatások hatékonyságát. Elismételném, hogy ez az a szakmai szint Véleményem szerint, amit hangsúlyoztam, a parlament nem kapott hivatalos tájékoztatást sikeres ECI-ről, ezért magának kell vállalnia ezt a kezdeményezést, vagyis hogy meghatár, megszervezze a megfelelő meghallgatást. A, az elnökök konferenciája az az a fórum, ahol meg kell vizsgálni az ilyen kezdeményezéseket. Ez a tapasztalat nagyon hasznos lesz abban is, hogy kijelöljük az egyéni meghallgatásra az illetékes szakbizottságot. A parlament standard eljárásának megfelelően azt javaslom, hogy ilyen ajánlás nyomán a parlament elnöke dönthessen arról, hogy mely szakbizottság felelős a közmeghallgatás megszervezéséért. A, az elnökök konferenciájának hatásköre azért hasznos, mert itt tudjuk biztosítani, hogy a szabályokat betartjuk, és hogy a legmagasabb politikai szinten megszületik a képviselet. Végül pedig javaslom, hogy az elnök delegálhassa ezt a hatáskört az alelnököknek. Ezért nagyon hálás vagyok, ezért a javaslatért öntől kaptam. Ez a kompromisszumos javaslatban is szerepel, Úgy tűnt, hogy ez nem a szabályok által kezelendő ügy, ezért úgy gondolom, hogy ez bevett gyakorlat is lehet, és meghagyja ugyanakkor a rugalmasságot. Zárásképpen pedig nagyon remélem, hogy minden nyitott kérdést megválaszoltam, vagy kétséget, ami felmerülhetett, és hogyha esetleg valakinek van észrevétele, kérdése, akkor boldogan válaszolok ezekre. mindenki tudja a saját tapasztalatából, hogy milyen sok munkát igényel egy ilyen, javas, ilyen jelentés kidolgozása. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez minden fél számára, minden párt, párt számára megfelelő legyen, hogy optimálisan meg lehessen szervezni a közmeghallgatásokat az állampolgárok és az intézmények megelégedésére, Remélem, hogy az eredmény megfelelő lesz. Köszönöm mindenkinek a professzionális hozzájárulást a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor most már tényleg lezárom a szakbizottsági ülést, és tovább lépünk a koordinátorok ülésére. Végner asszony már távozott, a jobb jogszabályalkotása kapcsolatosan ő lett volna az előadó presenterà ora il suo parere, lo presenterà alla prossima riunione, ma nel frattempo possiamo fissare il termine. És mivel a koordinátorok ülése vette most kezdetét, a magyar tolmácsolásnak vége van, és elnézést az előző kis botlásunkért, akkor azt gondoltuk, hogy a koordinátorok ülése már megkezdődött, az elnök bejelentette ugyanis. Viszontlátásra. Stabilito e allora questa volta davvero sospendiamo, cioè chiudiamo la riunione della commissione, ci concediamo 5 minuti